nem szeretem, hogyha a, a íróasztal fiókjának dolgozunk. En los distintos bloques, yo creo que ha sido... Köszönöm szépen Jorova asszony a válaszait. Nagyon érdekes meghallgatás volt ez. Most 5 percben kérem, hogy válaszoljon, illetve foglalja össze az elhangzottakat. Kérem, hogy nagyon szigorúan tartsa be ezt az időt, hiszen már későbben mondjuk 5 percet kap. Uh, honorable members, chairs, tisztelt képviselők, elnök, urak és elnök asszonyok. Hát igencsak fáradt vagyok, három óra, három órán keresztül faggattak itt engem. Mégis nem csak fárasztó, hanem roppant érdekes is volt ez az elmúlt három óra. Nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy megoszthattam önökkel a véleményemet, a, az álláspontomat. Nem köztisztviselő vagyok, nem közszolga, hanem politikus, nem tudtam talán mindig igazán részletekben menő szakmai választ adni, inkább azt próbáltam megmutatni, hogy ki is vagyok én, mit gondolok én egyes kérdésekről, olyan kérdésekről, amelyek hozzám tartoznak az igazságügy, a fogyasztóvédelem és a nemélyes egyenlőség témaköreihez. Volt egy előkészített záróbeszédem, de annyira megzavarodtam és elfáradtam, hogy előse vettem a papírt, az előre megírt beszédemet. Ugyanakkor, ha valamit el is fejtek, egy valamit nem szabad elfelejtenem, hogyha adnak egy esélyt, bizalmukat belém vetik, és megkapom a kinevezést. Egy ilyen fontos tárcára vonatkozóan, amely tényleg mindenkit, de mindenkit személy szerint érint az Európai Unióban, önöket is, akkor annyit ígérhetek, hogy nyitott leszek. Nyitott leszek a vitára, a közös témáink, közös érdekeink mentén, és nagyon örülök majd annak, hogyha együttműködhetek önökkel. és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó eredményekkel jár, majd gyümölcsöző lesz majd a közös munkánk. Köszönöm azt a nagyon kedves, baráti légkört, amit e, ma itt tapasztaltam, és ami felülmúlt a várakozásaimat. Muchas, muchas gracias, señora Jourova. Y ya para finalizar y con un minuto. Köszönjük, Jourova asszony. Zárásképpen akkor egy percet kap minden négy szakbizottsági elnökünk, a négy illetékes szakbizottság elnöke. Ugyanolyan sorrendben, mint az elején, elsőként egy Szoboda úr, egy percben. Uh, thank you, Mrs. Jourova. Köszönöm, Jóróvá asszony. jogi szakbizottság nevében azt hiszem elmondhatom, hogy megfelelő információt kaptunk eh, ahhoz, hogy eh, dönthessünk az ön És eh, azt hiszem, hogy viszonylag kielégítő válaszokat kaptunk a kérdéseinkre. Egy megjegyzésem lenne a szervezeti témában lesz 6 óra 30-kor fogjuk ma értékelni ezt a meghallgatást az ASP 5G3 teremben, tehát ASP 5G3, a Juri szakbizottság, tehát a Jogi szakbizottság koordinátorait várom ugyanebben a teremben 6 órakor. Ennyit szerettem volna részemből elmondani. Köszönöm. Uh, on behalf of the... Köszönöm szépen a LIBE szakbizottság nevében, aki még mindig itt van, kitartott uh, az utolsó pillanatig. Köszönjük Jóurova asszonynak is a kitartást, a kollégák nevében elmondhatom, hogy uh, köszönöm azt, ilyen együttműködőek voltak. Ansip Öttinger kollégákkal a alapjogok esetében adatvédelem, igazságügyi együttműködés terén. Az diszkrimináció ellenes horizontális irányelv, főügyész, e számos témán hangzott. Pont ez lesz a nehézség. Az elfogadási parancs, ezek mind-mind ide tartoznak. Nagyon nagy nagyon nagy tárca ez, de hát ez nem az ön baj. Mi megpróbálunk majd együttműködni önnel ezen a szertegező területen. 6 órakor nekiülünk, és elemezzük az adott válaszokat. Az adatvédelemre vonatkozóan pedig remélem, hogy tényleg komolyan gondolta, hogy ez ügyben valamit tenni fog, a kollégákkal majd ez alapján döntünk az önjelöltségéről. Köszönöm a válaszait még egyszer. Madam Jourova, thank you for your time this afternoon. asszony, köszönjük, hogy időt szakított ránk ma délután, és a válaszait is. Rámutatott, hogy politikus, mindannyian politikusak vagyunk, és politikusként nem mindig értünk egyet mindenben, de egyet értünk a demokrácia alapelveiben, legalábbis remélem ezért fogok a kollégáimmal, szakbizottság tagjaival eh, leülni, és majd ők együtt eldöntik, hogy kielégítő választ kaptak-e, főként a fogyasztó védelmi kérdésekben. Came up during my committees. Voltak olyan kérdések, amelyek fölmerültek a mi kérdéseink között, de mégsem hozzánk tartoznak. Nagyon összetett a eh, tárcája. Azt hiszem, hogy ezen a területen az adott válasz miatt más szakbizottságokat is be kell majd vonni a munkába. Most azonban demokratikusan tovább, és majd demokratikusan döntünk, hogy kielégítő válaszokat kapjuk a kollégákkal. Y para finalizar, y en nombre... Végezetül a Nőjogi Szakbizottság nevében az elnök kollégáimhoz hasonlóan kiemelhetem, hogy feljegyeztük válaszait, ezeket nagyra becsülünk. Szakbizottságunk igencsak sokat követel, továbbra is az lesz ezen ciklus során, hiszen az európai népesség 52%-a a nők nem tudják elfogadni, hogy az esélyegyelőség ne valósuljon meg, tehát továbbra is értékelni fogjuk az ön tevékenységét, más szakbizottságokkal együtt, remélhetőleg jövőbeli együttműködésünk gyümölcsöző lesz, elvárásainak megfelel, és minden női a válaszolgál, majd köszönöm. Damos por finalizada la comisión. Muchas gracias a todos ustedes por eh, su paciencia. Ezzel a meghallgatást berekeztem. Mindenkel köszönöm a részletet és a türelmet.